A szavazások következnek. Hat sich schon gelöscht? Ach so. Äh, Frau Corazza Bild. Corazza Bild asszony ügyrendi kérdésben jelentkezett szóra. Corazza Bild asszony ön jelentkezett ügyrendi kérdésben? Parancsoljon akkor. Karáza Bildasszony, köszönöm, elnök úr. Mint tudja, több mint egy hónap eltelt azóta, hogy a Löpen asszony választási csalását feltártuk. Sok kollégámmal együtt jó magam is szeretném tudni, hogy áll a vizsgálat, amelyet ön vezet ebben az ügyben, különösen Massaldo Graf úr részéről, aki a, a Nemzetek Európa párt társelnök és a Front National másik tagja között. Meghallgatást szeretnék szervezni, Löpen asszonyt is meghívva, mert ő is társelnöke a Nemzetek és Szabadság Európája frakciónak. Ezt szeretném beterjeszteni, köszönöm. Koratza Bildasszony. Indult egy vizsgálat ebben a hibás, éppen helytelen szavazásban. Levezettem ezt a vizsgálatot. De Graf, kollégát hallgattuk meg először ebben a vizsgálat során, aki elismerte, hogy korrekt módon adta lesz a szavazatát, és döntenem kell egy szankcióról. Ezt még nem tettem meg, még nem döntöttem, milyen szankciót alkalmazok, de szankciót alkalmazni fogok. De Graf úr, úr közölte velem, hogy elismeri, hogy hibázott, és elfogadja majd a kirót szankciót, büntetést. D úr, is meghallgattuk, többen azzal vádolták meg, hogy Lepen asszony távol létében Lepen asszony helyett szavazott volna. B. úr elutasította ezt a vádat, szerinte nem ez történt, nem tette ezt. Ezt követően az érintett képviselőtársakkal, akik írtak nekem arról, hogy látták azt, hogy Bej úr Lepen asszony helyett szavazott, tehát szemtanúi voltak ennek, bekértem egy megbeszélésre, ez a megbeszélés lefolyt. Ezeket a kollégákat meghallgattam, ön is közéig tartozik. Mindegyik meghallgatott képviselő biztosított arról egy aláírandó jegyzőkönyv formájában is, amelyet aláírnak, hogy hivatalosan is azt állítják, hogy szemtanúi voltak annak, hogy, le, hogy Bey úr szavazott. Amint lezárjuk ezt a vizsgálatot, de úrral újra tárgyalni fogok, és ezt követően hozom meg a döntésemet. Itt négy vagy öt képviselőtársam szemtanúja volt egy esetnek, egy képviselő tagadja ezt. Ő maga ugyan. Löppen asszony elleni vizsgálat pedig úgy áll, hogy közölték velem, hogy az, azon szavazás során, amely, amikor, Le, amikor Le Bajurat az a szavazott, Löppen asszony is a teremben volt. Tehát nekik kell elmondani, hogy vajon tudta-e vagy sem, hogy a nevében szavaz Le Bajur. A Front National főtitkára egyébként. Ugye a szerep, nagyon fontos, mi történt, meg kell vizsgáljuk, ki kell vizsgáljuk a dolgot, és aztán amikor lezárult a vizsgálat, akkor annak eredményét közölni fogom a megfelelő formában. Azért megkérdeztem akkor, mert nagyon szoros volt a, a, a szavazás eredménye akkor. Egy szavazaton múlt a dolog. Megkérdeztem akkor, vajon megvizsgálták-e, hogy hogyan állt volna a szavazás egy szoros többség vagy, vagy kisebbség esetén, hogyha ez csak a csalással révén volt elérhető. Megvizsgáltuk mert úr ezt a felvetését, a vizsgált esetekben egyikében sem volt szoros válasz, szavazási eredmény. Sem de Gráv úr, sem Bély úr, Löpen asszony helyett való szavazása során nem változott volna az eredmény, hogyha nem szavaztak volna. Tehát nem jött volna más eredmény. Abban az esetben egy még súlyosabb esettel kellene szembenéznünk, ez világos. Golnis úr. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, én egy régi képviselő vagyok, és a prostatám annak mértékében nő, hogy az energiám mennyire csökken. Az nap két és fél órán keresztül szavaztunk. Kérem, kérdezem, hogy melyik házszabály mondja ki azt, hogy nem, hogy a fiziológiai szükségleteimnek nem tehetek eleget, természetes szükségleteim vannak, miért kéne akkor a székemen maradnom? 1987. október 10-én a francia nemzetgyűlésben tanús láthattam azt, hogy Trautmann hogy szocialista képviselő több mint 160 nem jelenlévő képviselő nevében szavazott, úgy, hogy illegálisan, illegális szavazatot adott le, ez természetesen ellentmond a francia alkotmánynak, illetve a képviselőkre vonatkozó szabályoknak. Köszönöm szépen. Ja. Verehrter Kollege Gollnisch. Tisztelt Golnis kollega. A módosítási eljárás mindannyiunk számára nagyon komoly eljárás minden szervet fejéről tetére állít. Ebben az értelemben minden ö, konstruktív vita értékes, amely segíthet bennünket a átalakítási munkában. A frakcióval, frakciókkal majd egyeztetek ebben az ügyben. Herr Teurer. Teurer úr. Herr Kollege Teurer. Teurer képviselő lemond a hozzászólásáról? Jó, köszönöm. Akkor kezdődhet a szavazás. Rendkívüli bizottság létrehozása adóügyekben az elnökök értekezete ma délben döntött, ez önök előtt van. Név szerint fogunk szavazni a javaslatról, megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát? Akkor lezárom. Elfogadtuk, a döntés megszületett, ezzel a szakbizottságot ö, megalapítottnak nyilvánítom a jóváhagyás révén. EU-Liechtenstein megállapodás parancsoljon. Két szavazás lenne a listán, egyik a felállításról, másik a kinevezésről. Nem helytálló ez így? A kinevezés. Egy pillanat. A szavazás korrekt volt. A második döntés, a kinevezés, amely a szavazásból adódik. Ilyen értelemben tehát korrekten jártunk el a szavazás során. A lónusz jelentés a következő szavazás tárgya, adó megállapodás Liechtensteinnal. Megnyitom név szerint a szavazást. Haben alle Kollegen abgestimmt? Kérem mindenki voksoljon. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek. A Metszóla Keller jelentés a következő szavazásunk tárgya. Egyes módosító. Név szerint szavazunk róla. Megnyitom. Kérem, voksoljanak. Lezárom. Elvetettük. Eredeti szöveg, hármas bekezdés mellette. Ellene tartózkodók. Nézzük meg géppel elektronikusan a hármas bekezdés szövegét. Kérem szavazzanak, lezárom. Elfogadtuk. Eredeti szöveg, négyes bekezdés első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk ötödik bekezdés első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók nem látom jól, a biztonság kedvéért elektronikusan ellenőrizzük a szavazást. már abgestimmt?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 tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk harmadik rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 14-es bekezdés. Két részben első mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette. Ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 18-as bekezdés két részben, első mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk második mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 19-es, két részben, első mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk második rész, ellene, ellen tartózkodók, elfogadtuk. 21-es bekezdés, két részben, első mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk ezt is. Nézzük meg éppen, ha nem hiszik. Második részre megnyitom. Szavazzanak, lezárom. Elvetettük. Bravo. 23-as bekezdés, első rész mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk, 26-os mellette, ellene, tartózkodók, ezt meg kell nézzük géppel, 26-osra megnyitom az előző szavazást, szavazanak kérem, lezárom. Elfogadtuk. 28-as, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodók, ezt is elfogadtuk, 30-as mellette, ellene, tartózkodók. Ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Kérem szavazom mindenki. Lezárom. Elfogadtuk a 30-as tehát. 31-es mellette, ellene. Tartózkodók. Szerintem többség volt, de ha akarják, nézzük meg géppel. Jó. Megnyitom a 31-esre. Lezárom. Elfogadtuk. 32-es két részben első mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 35-ös mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Negyedik bekezdés, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, második rész, ellen, ellene, <laughs> ellene, tartózkodók, Nehéz volt átlátni, nézzük meg géppel a második rész sorsát, megnyitom a szavazást rá. Kérem szavazzanak, lezárom. Elfogadtuk. Cecil, preambulum pont mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. El preambulum pont, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk, második rész mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Jó, nézzük meg éppen. Megnyitom a második részre. Lezárom. Elfogadtuk. Olga preambulum pont két részben első rész. Ellene tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Elnőrizzük, azt akarják? Ám legyen. Második részre megnyitom az ellenőrző szavazást. Kérem szavazanak. Lezárom. Elfogadtuk. Q preambulum pont mellette ellene tartózkodók ugyanazon többséggel átment, de nézzük meg géppel, hogy nyugodtak lehessünk, megnyitom a szavazást, a kupontra lezárom. Elfogadtuk. Elkezdtünk a állásfoglalásra vonatkozó módosított végszavazáshoz. Név szerint megnyitom a szavazást. Kérem szavazom mindenkit. Lezárom. Elfogadtuk a jelentést. Megyünk tovább. Deli asszony jelentése, a fenntartható városi közlekedés. Első, név szerinti szavazás, első bekezdés, megnyitom. Kérem szavazzanak, lezárom. Elfogadtuk. Ötödik bekezdés. Név szerint szavazunk róla, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hattos mellette. Ellene. Tartózkodó. Elfogadtuk. Nyolcas bekezdés. Név szerint szavazunk róla, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. kilences név szerint megnyitom. Szavazzanak kérem. Lezárom. Elfogadtuk. Tízes bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 11 mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt ellenőrizzük. Megnyitom. Kérem szavazzanak. Lezárom. Elfogadtuk. 17-es név szerint szavazunk róla, megnyitom. Kérem szavazzanak, lezárom. Elfogadtuk. 18-as név szerint megnyitom. Szavazzanak, lezárom. Elfogadtuk. 20-as. Név szerint szavazunk róla. Megnyitom. Kérem, szavazzanak. Lezárom. Elfogadtuk. 25-ös. Név szerint szavazunk erről is. Megnyitom a szavazást. Kérem, szavazzanak. Lezárom. Elfogadtuk. 27-es két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók, ezt is elfogadtuk. 28 két részben, név szerint első rész megnyitom, szavazanak kérem, lezárom. Elfogadtuk. Második rész, ez is név szerint megnyitom. És lezárom. Elfogadtuk. 30-as bekezdés. Eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadtuk. 32-es bekezdés. Név szerint szavazunk három részben. Első részre megnyitom a szavazást. Kérem szavazzanak, lezárom. Elfogadtuk. Második rész. Ez is név szerint megnyitom. Szavazzanak kérem, lezárom. Elfogadtuk harmadik rész név szerint, megnyitom. Lezárom. Ezt is elfogadtuk. 36-os bekezdés. Név szerint megnyitom. Kérem mindenki szavazzon, lezárom. Elfogadtuk. Szeres. Eredeti szövegről van szó. Két részben, első rész. Név szerint megnyitom. És lezárom. Elfogadtuk. Második rész, ez is név szerint megnyitom. Kérem szavazzon mindenki, lezárom. Elfogadtuk. 44-es első rész név szerint megnyitom. Lezárom. Átment. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodó. Elfogadtuk. 45-ös után egyes név szerint parancsoljon, jelentkezett. Ah, voilà. Merci, monsieur. Köszönöm, elnök úr. Említett egy módosító, amiről szavaznunk kell. Nos, ez egy nagyon fontos módosító, mert a Volkswagen botrány ellenére még mindig tudjuk, hogy a foszilis üzemanyagot állami támogatásban részesítik mikor dízelről beszélünk, az adó könnyítést élvez a dízel a benzinhez képest. Hogyha azt akarjuk, hogy hagyományos üzemanyagú gépkocsiból kevesebb legyen, akkor azt mondjuk, hogy a tagállamok hagyják abba az állami támogatását a fosszilis eredetű üzemanyagoknak. Köszönöm. Kérem, nyugodjanak meg mindannyian. Parancsoljon. Köszönöm, hát ez egy politikai beszéd volt, ez nem ügyrendi kérdés volt. Szerintem ez egyértelműen politikai mondandó volt, nem ügyrendi kérdésről volt, szó köszönöm, elnök úr. Kedves kollega, Deli jelentéstevő asszony jelentéstevőként szólalhat fel, illetve kérhet szót. A ház, szabály szerint, ha nagyon szigorú vagyok, ha nagyon szigorúan vesszük a házszabályt, meg kell adjam neki a szót ilyenkor. De nem használhatja politikai nyilatkozatra. Deli asszony így aztán ügyesen élt a házszabály lehetőségével, hogy politikai nyilatkozatot teszem, most ezzel megnyitjuk a népszerinti szavazást. Lezárom. Elvetettük. Negyvenhat. Név szerinti szavazás tárgya megnyitom. Kérem, szavazzanak. Lezárom. Elfogadtuk. 47-es. Név szerint megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 48 mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizzük géppel. A 48-as tehát megnyitom. Elfogadtuk. 50-es név szerint szavazunk róla. Megnyitom. Kérem, szavazom mindenki. Lezárom. Elfogadtuk. 58-as név szerint szavazunk róla. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 60-as. Név szerint szavazunk róla. Kérem szavazom mindenki. Lezárom. Elfogadtuk. 62-es. Ez is név szerint megy. Megnyitom. Szavazom kérem mindenki. Lezárom. Elfogadtuk. D preambulum pont mellette. Ellene. Tartózkodok. Nem látom jól. A D pontot megnyitom. És lezárom. Elfogadtuk. K preambulum pont. Név szerint szavazunk róla, megnyit. Elnézést kérek. Tehát megnyitom, és lezárom. Atya világ. 5-12 mellette 103 ellene hatan tartózkodtak. M preambulum pont, név szerint szavazunk róla. Kivételesen megnyitom. Szavazzanak kérem. Lezárom. Elfogadtuk. V. Preambulum pont. Ez is név szerint megnyitom. Kérem szavazzanak. Lezárom. Elfogadtuk. Dupla V preambulum pont. Két részben első rész név szerint. Megnyitom. Szavazanak kérem. Lezárom. Elfogadtuk. És a második rész. Ez is név szerint megnyitom. Kérem szavazzanak, lezárom. elfogadtuk. X preambulum pont, három részben, első rész név szerint megnyitom. Szavazanak kérem, lezárom. Elfogadtuk második rész név szerint. Lezárom. Elfogadtuk harmadik rész. Ez is név szerint megy. Kérem, szavazanak. Lezárom. elfogadtuk, és a végszavazás, a teljes módosított szövegtárgyában név szerint fogunk szavazni, megnyitom. Kérem mindenki szavazom, lezárom. Elfogadtuk.